Mes chers collègues. Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Minden kollega ugyan nincs még itt, de hát tudom, hogy a néppárt erőteljes erői ezen a héten Palermóban vannak. A múlt héten a szocialisták utaztak, Úgyhogy így könnyebben tudunk szavazni, hogy nincsenek itt de hát nem túl sok a szavazandó téma a mai napon. A napi rendünk nem túlságosan zsúfolt, úgyhogy megpróbáljuk megfelelően megvitatni a kérdéseket természetesen, de igyekszünk talán kicsit hamarabb végezni, mint ahogy akartunk, és így azonnal sor kerülhet a koordinátorok ülésére, kihasználva tolmácsaink jelenlétét fél egyig. Első pont, a napirend elfogadása. Nos, néhány módosítást eszközöltünk a napirendben. A kilences pont, amely Abád úr véleménye, az előadó kérésére május 23-án, 24-én kerül megvitatásra, hiszen ő sincs itt ma Brüsszelben, azon kollégák egyike. A 10-es és 11-es Jutta Haug véleménytervezete az ENISA és az EMSA ügynökségekről már a múlt hétfői ülésen megvitatásra kerültek, úgyhogy mindkét esetben emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosító indítványok beadásának határideje május 16-a dél, és június 15-én kerül sor a szavazásra. Ami a hetes napirendi pontot illeti, Haglund úr véleménye a zöld könyvről, megint csak az előadó kérésére azt javaslom, hogy halasszuk el ezt a napi rendi pontot a következő ülésre. Van azonban egy másik véleménye Haglund úrnak, amivel kapcsolatban azonban megtartja be számolóját, úgyhogy üdvözlöm is, hogy itt van körünkben, és bólogat is, hogy így van, szeretné, hogyha így járnánk el. Nos, ha más megjegyzés nincs a napi rendel kapcsolatban, üdvözlöm Reimer Bőgét, aki a néppárt képviseletében van itt, és úgy döntött, hogy Brüsszelben marad, és nem utazik Palermóba, úgyhogy örülünk neki. Jó, tehát ha más megjegyzés nincs, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem. Ami az elnök közleményeit illeti, a Kobu News-ban láthatják, hogy milyen nyelveken folyik az ülés, és webstreaming formájában követhető az interneten is az ülés. Úgyhogy már is javaslom térjünk át a napirendünk harmadik pontjára, a 2012-es évi költségvetés tervezetéről szóló három modell egyeztetés, amelyre sor fog kerülni. Francesca Balzani előadón készített egy jelentéstervezetet, úgyhogy Köszönöm ezt neki, és már is átadom a szót, hogy számoljon be a tervezetről. Francesca. Köszönöm, elnök úr. Április 20-án Lewandowski biztos úr itt járt közöttünk, hogy felvázolja az Európai Bizottság költségvetés tervezetét. Nagyon nehéz dolgunk volt, hiszen húsvét előtt voltunk, és igazából senki sem tudott koncentrálni a költségvetésre, mindenkinek már a rocsolkodás járt az eszében. Azonban a titkárságnak, a hivatalnokoknak, a szakértőknek köszönhetően el tudtuk végezni a munkát még időben. Az asszisztensekkel, a frakciók képviselőkkel azonban az egyeztetés hiányos maradt, ezért a szöveg jelenlegi formája csak eh, hogy is fogalmazok, nem végleges, remélhetőleg a kollégákkal majd tudunk eh, egyeztetni, és természetesen készen állok arra, hogy tovább finomítsunk a szövegen. Ez tehát nem más, mint egy mandátum, egy tárgyalási felhatalmazás a három oldalú megbeszélésre. A végjáték a legfontosabb, mindig a végjátékban dőlnek el a dolgok, az úgynevezett vörös vonalak, ahogy mi egymás közt hívjuk, tehát azok a kérdések, amiből senki egyik intézmény sem hajlandó engedni. A jelentésem végén található ez az összefoglaló, remélem, hogy ez alapján mindenki majd bővíti ezt saját javaslataival. A módosítása a jelentésnek eltart majd májusban, hiszen tulajdonképpen most kezdődik a folyamat, ez a vég kezdete, így is fogalmazhatnék, a tárgyalások végének a kezdete, és mint mindig, most is nagyon nehéz lesz a tárgyalások záró fejezete, ezért nagyon fontos, hogy minél határozottabb tárgyalási mandátumot fogadjunk el. Szeretném hangsúlyozni a legfontosabb, vagy kiemelni a legfontosabb elemeit ennek a jelentésnek, jelentéstervezetnek. Rögtön az elején hadd hangsúlyozzam, hogy az Európai Bizottság nagyon komoly figyelmet szentelt az Európa 2020-as stratégiának. Mi természetesen azt mondtuk, hogy szeretnénk az Európa 2020 stratégiához minél hamarabb hozzálatni. Az Európai Bizottság nem talált süket fülekre ez a felhívásunk. Az Európa 2020-as stratégia a költségvetés jelentős részét felszívja, hiszen nagyon sok minden esik az Európa 2020-as stratégia általános költségvetési sora alá. Nekünk a parlamentben nem volt dolgunk, hogy feladatunk az, hogy az Európa 2020-as stratégiát így konkrétan megnevezzük, mégis a kutatás, a foglalkoztatás, a kis és középvállalkozások, a környezetbarát technológiák, mind-mind olyan költségvetési tételek, amik aztán végül az Európa 2020-as stratégia címsor alá esnek. Ne felejtsük el azt sem, kedves kollégák, hogy komoly költségvetési növelésekkel van dolgunk, Meglepő néha, hogy hol emeltünk a költségvetésen, például a 3A fejezetben, amely nem tűnik különösebben stratégiai témának, inkább politikai követelésekhez sorolnám ezt. Természetesen 2000 7 és 2013 közötti költségvetési időszakra vonatkozóan már jó néhány döntés előzetesen megszületett, tehát a mozgásterünk korlátozott, arra azon kell elgondolkodnunk, hogy stratégiailag hova helyezzük a hangsúlyokat, hiszen még egyszer mondom, már előzetesen jelentős pénzeket odaítéltek a 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakban, ezeket nem tudunk változtatni. Az infláció 2,7%-os inflációs eh, ráta, igen, bocsánat, javítja eh, magát a Tomás, 3,7 eh, az inflációs ráta, azonban a korrekciós mechanizmus után 2,7, illetve 2,3 százalékról beszélhetünk, attól függ, hogy hogyan számoljuk az inflációs rátát. Ez mind a kifizetési oldalon, mind a kötelezettség vállalási oldalon komoly következményekkel jár. A kifizetések 80%-át a tagállamok kezelik, ezért tehát az uniós programok végrehajtásában roppant fontos feladatuk van a tagállamoknak. Az a Liquidea-ral a kifizetetlen kötelezettségvállalások óriási összegét valahogy csökkentenünk kell, erre nincs más eszközünk, mint a, hogy a e, kifizetési oldalon megpróbálunk valamit tenni, és a sarkunkra kell állni, nem vagyunk hajlandók elfogadni semmiféle csökkentést a kifizetések e, szintjében. Ez egy olyan általános átfogó megközelítés kell, hogy legyen, amely az egész költségvetésre vonatkozik. Tovább lépve, át kell tekintenünk még egyszer ezt a költségvetést, ez a 2012-es pénzügyi évre vonatkozik ugyan, de a pénzügyi programozás eh, több évet eh, fed át, tehát több éves programokról eh, beszélünk, nem évről évre kezdjük újra az egészet. A 16, 17, 18-as bekezdésekben pontosan erről beszélek. Hogyha megvizsgálják a javasolt eh, növeléseket, és ezt a jelenlegi pénzügyi helyzetben próbáljuk elhelyezni, akkor láthatók a Progress, a Galileo, a Marco Polo programok, amelyek eh, mind a hetedik kutatás keretprogram alá esnek és ugye 2012-es a költségvetés, de 2013-ig tart az egész költségvetési időszak. Az Erasmus, a transeurópai hálózatok, az innovációs keretprogram. Itt ezek esetében igen kis emelésekről beszélhetünk. Az intézményközi megállapodás 37. cikkére hívnám itt fel az önök figyelmét az egy első fejezetben 12,6 százalék kötelez, kötelezettségvállalásokban és kötelezettségvállalásokra vonatkozóan, a kifizetésekre vonatkozóan pedig 81 százalékos növekményt javasolt az Európai Bizottság. Az ITER-ről sem szabad elfalad, elfeledkeznünk, erről ugyanis még nem sikerült megállapodnunk az ITER kérdéséről. 64 millió euróval csökkentették javaslat szerint csökkentenénk a kutatási keret eh, program költségvetését, miközben a mandátumunk a hatáskörünk eh, az Európai Unió esetében is kiterjedt, például nem csak a sport, hanem az energiapolitika is ide tartozik. Az új hatáskörökhöz azonban új erőforrásokat, azaz új pénzeket kell és illik eh, rendelni, például az energiapolitika az energiaforrások diversifikációja terén sok lesz még a tennivalónk. Lássuk a hármas fejezetet. A négy programból hármat eh, megerősítenek, növelik a költségvetésüket, nem csak azért, mert eh, szükséghelyzet van, hanem azért is, mert a 2007-ben már eh, betervezték ezt a folyamatos növekményt ezen programok esetében. Ugyanakkor a menekültügyi alap költségvetésen nem nő, annak ellenére, hogy ez igen hasznos lett volna hiszen a közi-tenger térségében egy bevándorlási szükséghelyzet alakult ki. A Frontex határőrizeti ügynökség esetében is növelni tervezzi az Európai Bizottság a költségvetést. A sport politika egy új hatáskör kompetenciája az Európai Uniónak, és ne felejtsük el, hogy a négyes E, fejezet alatt a meglévő mars e, megkettőzése, megduplázása e, problémákat okozhat, mert más európai programokban a megtakarításokat ekkora marzsal nem biztos, hogy meg tudjuk oldani. Főként akkor, amikor a földközi tenger komoly demokratikus problémákkal kell számolnunk, egyre inkább napirendre kerülnek ezek a kérdések. Nos, ilyenkor, ilyen időkben ennek a kérdésnek a fontosságát a vonatkozó költségvetési sornak is tükröznie kellene, nem csak 2012-ben, hanem az azt követő években is. Lépjünk tovább az ötös fejezetre. Talán emlékeznek arra, amikor tavaly határozottan hangsúlyoztam, hogy nem szabad csökkenteni ezeknek a programoknak a költségvetését. Nem szabad ugyanis, hogy a programok működőképességét így kockáztassuk. Április 20-án az eszmecsere során újra feljöttek a tavalyi évek, nem tehetek mást, mint hogy újra hangsúlyozom az európai iskolák fontosságát és a költségvetés megtartását. Az ügynökségekkel kapcsolatban fontos az átláthatóság, hogy lássuk, hogy mire költik az ügynökségek a pénzeket, főként akkor, amikor mindenkinek meg kell húzni a, a nadrágsziát Európában. Persze nem szabad azt sem kockáztatnunk, hogy az ügynökségek működés képtelenné váljanak. Köszönöm Köszönöm szépen, Francesca, az írásbeli előadását is, és a rendkívül világos beszámolót. Nos, Bokros úr kért először szót. Parancsoljon, kedves kollega. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Alapvető problémáim vannak az jelentéssel, lényeges és stratégiai, illetve taktikai szempontokból is. Először is hadd kezdjem a stratégiával. Szerintem fontos elismerni azt, hogy jelentős áttörés ez az Európai Bizottság szempontjából, nevezetesen az, hogy 4,9%-os növekedést javasolnak a jövő évi teljes költségvetésre. Tökéletesen egyetértek nagyon sok mindennel, amit Francesca említett, a prioritások legyenek azok politikai jellegűek, amelyek a parlamenttől származnak, illetve gazdasági jellegűek, amelyek a bizottságtól származnak, nem feltétlenül tükröződnek megfelelően az adott számokban, illetve a költségvetési struktúrában, amit az Európai Bizottság javasolt. Mind a mellett egyszerűen nem elfogadható számunkra, hogy úgy érveljünk minden esetben, hogy sajnálatosnak tartjuk azt, hogy nincs további növekedés. Az egész dokumentum tele van sajnálkozással. Legalább 30 esetben egyértelműen azt olvashatjuk, hogy sajnáljuk, hogy nincs további növekedés, nincs további növekedés, és egyetlen egy mondatot sem találunk, ahol arról van szó, hogy csökkentsünk tovább. Mert szembe kell néznünk azzal a tényel, hogy decemberben nagyon örülni fogunk, hogyha 4,9%-os lesz a növekedés. De nem lesz ilyen növekedés. Biztosíthatom mindannyiunkat arról, hogy decemberre nagyon elégedettek leszünk, hogyha 3%-ot érünk el. Ugyanis az Európai Tanácsnak ez a szám ö, ö, tükröződik az elképzelésében. Nos, ami az érvelést illeti, egyáltalán nem logikus, nagyon sok területen Nézzük csak az ötös pontot. Azzal érvelni, hogy nincs értelme tovább csökkenteni az EU költségvetést, mert semmi köze a teljes agregált 27 tagállam által felhalmozott állami adóssággal egyszerűen nem logikus. Ennek semmi köze ehhez. Óvatosaknak kell lennünk az egész költségvetésben, nem azért, mert kicsi, hanem azért, mert el, be kell számolnunk, és felelősek vagyunk az európai adófizetőknek, hogy hogyan költjük el a pénzünket. Úgyhogy azzal érvelni, hogy azért nem szabad csökkentenünk, mert ez annyira kicsi összeg a teljes adósághoz képest, nagyon rossz érv. És szerintem pontosan az ellenkezője a helyzet. Amikor ilyen óriási a tartozás, a nemzeti költségvetésekben, illetve az állami ágazatokban, a tagállamokban még óvatosabbnak kell lennünk, és még szigorúban kell megvizsgálnunk a költségvetés minden egyes sorát. Néha vannak javaslatok a növekedésre, hogy Francesca is mondta, de ahogy én említettem és hangsúlyoztam, csökkentésre is van szükség, és ezt nem igazán látjuk. Végül, de nem utolsó sorban, ami a taktikai kérdéseket illeti. Ha figyelembe vesszük azokat a tanulságokat, amelyeket a költségvetési tárgyalásokból levonhattunk a tavalyi év során, nyilván mindannyian emlékszünk arra, hogy elég kemény feladat volt mindez, és néha tragikus fejleményekkel. Minden tisztelettel persze mindenki felé, beleértve a belga elnökséget is. Nem hiszem, hogy az idén könnyebb dolgunk lesz. Mindenképpen az az érdekünk, hogy az Európai Bizottságot a saját oldalunkra állítsuk, ne pedig a tanácséra. Ezzel a dokumentummal pedig teljesen eltaszítjuk majd a bizottságot magunktól, nem pedig a mi oldalunkra állítjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Görhönt fel. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Francesca Balzáninak. Azt gondolom, hogy kiváló, konstruktív és szigorú hangvételű jelentést írt, amely abszolút megfelel a tényeknek. Pokros úrnak mondom, hogy nézzük csak meg a valóságot. Mi történt az elmúlt években? Az Európai Unió költségvetése csökkent. Az európai gazdaság csökkenésével arányban vagy zsugorodásával arányban. Annak ellenére, hogy a tagállamok nagyon sok új feladattal ruházták fel az Európai Uniót, és ezzel a költségvetést. Ezt ne, ne felejtsük el. Nem gondolom, hogy a valóságot tükrözi az, amit Bokros úr mondott. Számos új feladatot, új programot, új politikát zsúfoltunk be a költségvetésbe egy ugyanazon költségvetési sorok alá, és ezzel nagyon sok pénzt takarítottunk meg. Ez nem megfelelő megközelítés, és ezt a tanácssal szemben is fel kell vetnünk. Az Európai Bizottság nagyon óvatos megközelítést választott, 4,9%-os növekedést javasolnak, azonban a politikai döntés, amelyet már meghoztunk számos programmal kapcsolatban, azt kellett volna, hogy eredményezze, hogy nagyobb növekedést fogadjunk el. Ugyanis vannak ígéreteink nem csak a tagállamok felé, hanem a régiók felé, helyi önkormányzatok felé, nagyon sok gazdasági egység felé Európában. És nagyobb csökkentést elérni, mint amit az Európai Bizottság javasolt, ez nem lesz minden tagállam számára előnyös, ez csak néhány tagállam számára lesz előnyös, de a legtöbb tagállam számára ez hátrányos lesz. Mert igenis hozzájárulunk a tagállamok költségvetéseihez konstruktív módon. Biztos vagyok benne, hogy javítani lehetne a költségvetés kiadási oldalának a minőségét, de ne felejtsük el, hogy ahhoz járulunk hozzá, hogy a válság után felépüljön a gazdaság, ez a legfontosabb pont, és Francesca Balzani ezt próbálta kifejteni. Úgyhogy emiatt nyomást kell gyakorolnunk a tanácsra, hogy válaszoljanak erre a kihívásra. Mit akarnak tőlünk? Számos feladattal láttak el bennünket az EU 2020-as célkitűzések, a SZET terv, a Lisszaboni célok. Azt gondolom, hogy stratégiai vitát kell folytatni a prioritásokról, főleg arról, hogy az európai költségvetés milyen szerepet játszott a gazdasági fellendülés területén. És itt fontos és konstruktív szerepet játszhatunk. Ez kell, hogy a stratégiánk alapja legyen. Mindemellett a negyedik fejezet a legnagyobb aggodalmam. Mindannyian egyetértünk, hogy nagyon sok új feladatunk van, főleg ami a szomszédsági politikát illeti, a déli, a mediterrán térséget, nem tudjuk, hogy mennyi pénz kell erre, az Európai Bizottság új javaslatokat fog benyújtani, új nyilatkozatokat és új módosításokat, de már most, már most is elmondták azt, hogy ezen prioritások közül egy néhányat a DCI program, a fejlesztési program, az IPA program csökkentésével kellene finanszírozni, de ezzel nem értek egyet. Ezek nagyon fontos politikai prioritások. Nem gondolom, hogy az a jó megoldás, hogyha hogyha csökkentjük, vagy gúzsba kötjük magunkat, és nem tudjuk a millenniumi célokat elérni, és ezzel a pénzzel finanszírozzuk a mediterrán célkitűzéseket. Ezt ők azzal igazolják, hogy azt mondják, hogy egyes, eh, például a DC programban, vagy az IPA programban eh, nem olyan nagy a megvalósítási arány. De ez akkor is politikai prioritás, és inkább a lehívást kellene javítani, nem pedig csökkentélni ezeket a pénzeket. Erre kellene koncentrálni. Ezért aggódom az ötös fejezet csökkentésével kapcsolatban is, mert hogyha az, az igazgatási költségeket csökkentjük, akkor hogyan fogjuk a végrehajtást javítani? Emberekre van szükség, munkatársakra van szükség, csak úgy tudunk megfelelően végrehajtani. Persze lehetünk hatékonyabbak, ez világos, de ne felejtsük el, hogy melyek a prioritásaink azt hiszem, hogy rövidtávú vagy rövid látó megközelítés a DCI és az IPA program csökkentésével finanszírozni a mediterrán célkitűzéseket. Összességében Francesca jelentése kiváló, a végére néhány bekezdést javasolnék még. Ez a, ennek a jelentésnek két feladata van. Az egyik egy általános gondolkodás, a, a költségvetésről, prioritásokról, ezeknek a felsorolása, másrészt pedig a háromoldalú egyeztetésre irányuló mandátum. Meg kell néznünk, hogy hogy mit akarunk, mit tudunk elérni a háromoldalú egyeztetésen júliusban nem volt igazán konstruktív az egyeztetés, kivéve akkor, amikor tíz évvel ezelőtt én voltam a költségvetési jelentéstevő. Nos, 2003-ban nagyon sok mindent meg tudtunk oldani az egy háromoldalú egyeztetésen, de azt hiszem, hogy ez egy egyedüli alkalom volt. Nézzünk meg, válasszunk ki néhány feladatot, amelyeket legalább ezekben próbáljunk előrelépést elérni júliusban. Köszönöm, Körán. Nos, akkor a célkitűzés most, az az, hogy legyünk ugyanolyan hatékonyak a mostani egyeztetés során, mint akkor, amikor Görán Ferm volt a jelentéstevő 2003-ban. Köszönöm szépen, Háglund úr következik. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnénk nyilván elkerülni azt a helyzetet, amely kialakult tavaly decemberben. Ne forduljon ez még egyszer elő ezért óvatosan kell eljárnunk, körültekintően kell fogalmaznunk, szóban és írásban egyaránt. A az asszony által küldött dokumentum tervezet szerintem igen jó, köszönjük ezt Francesca Bázáninak, ugyanakkor nem mindegy, hogy mit kérünk a dokumentumban, még egyszer ne felejtsük el a tavaly decemberi esetet, és amit Bokros úr mondott, azt se hagyjuk figyelmen kívül, hiszen hogyha nem járunk sikerrel, akkor egyes tagállamok jelzései alapján, húsvét előtti jelzései alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy megint csak ilyen nehéz helyzetben találhatjuk magunkat, amit jól lenne elkerülni. Ugyanakkor a következő pénz, 7 éves pénzügyi tervről, keretről is éppen már kezdünk tárgyalni. A ah, hatos ponttal kapcsolatban 2,7%-os inflációs, tervezett inflációs rátára beszélünk. Kérdésem, hogy ez kinek az adata? Az Eurostaté? Az Európai Statisztikai Hivatalé? Vagy kié? Mert hogyha az inflációs ráta, tervezett inflációs ráta nem helyes, akkor az egész költségvetés félre csúszik. Üdvözlöm azt a tényt, hogy az Európai Bizottság megpróbált negatív prioritásokat keresni, ami nagyon furcsa megfogalmazás, hiszen átcsoportosításról beszélünk, ami a pénzügyi tervezésben bevett gyakorlat. Mielőtt több pénzt kérünk, a meglévő pénzeket próbáljuk átcsoportosítani. Ezt tette az Európai Bizottság, ezt javasolja az Európai Bizottság, szerintem ez üdvözlendő fejlemény. Amit Körán mondott, az teljesen érthető, lehet, hogy vannak frakciók, amelyeknek egyes átcsoportosítások nem tetszenek, részben egyetértek a Girán által említett fenntartásokkal, ugyanis, ugyanakkor az átcsoportosítás egész intézményére gondolatára nem mondjunk az értemet. Egy A fejezet 17-es pont, 5%-os rugalmasságról beszélünk. Francesca az egész pénzügyi tervre időszakra vonatkozóan vannak konkrét számodatok, hogy ezek a programokra vonatkozóan összesen ez mit jelenthet? Konkrét összegekre gondolok. Fontos lenne ez az előttünk álló tárgyalások miatt. Ez lenne tehát a második kérdésem, és még egy rövid megjegyzésem, amikor visszatérünk az én véleményemre az ITER probléma, ugye a megoldatlan ITER probléma. Először is hadd mondjam el, hogy amikor két hete itt ültünk, és az Európai Bizottság beszámolóját hallgattuk a jövő évi költségvetés tervezettel kapcsolatban. Eh, a kutatásra szánt összegek első eh, látásra jónak tűnnek, ugyanakkor, hogyha levonjuk ebből azokat az összegeket, amelyeket az ITER finanszírozási problémáira szánnak, akkor gyakorlatilag alig marad pénz kutatásra. Tehát papíron jól mutat ez a növekedés, de az ITER problémái miatt alig marad pénz majd kutatásra. Az egész ITER dolog bűzlik nekem, nem igazán tetszik az, ahogy ezt kezelik, majd konkrétabb javaslatokat is teszek a módosító indítványaimban, de jó lenne, hogyha az Euratom kérdésben is konkrétabban fogalmazna ez jelentés. Az 1A fejezet 20-as pontjára bekezdésre gondolok, az ITER is ebbe az irányba halad ugyanis, és ne felejtsük el, hogy nagyon sok pénz kerül majd vissza a tagállamokhoz a tavalyi költségvetésből, amely nem került felhasználásra, óriási összegekről beszélünk, és spontán annyit mondhatok, hogy Tudom, hogy van annak jó oka, technikai oka, hogy miért nem lehet ezt a pénzt felhasználni az ITER finanszírozására. Politikailag nagyon nehéz ezt megindokolni, sokkal jobb megoldás lenne, mint az egész hetes, hetedik kutatási keretprogramot feláldozni az ITER oltárán. Az iter kapcsolatban nagyon határozottnak kell lennünk, hiszen az Európai Bizottság eh, igazából rendesen elszúrta a pénzügyi tervezést ez ügyben. Sokszor elmondtuk már, hogy a javasolt ITER megoldás számunkra elfogadhatatlan, ugyanakkor új terveket, új javaslatokat nem látunk, ugyanazt eh, szajkozzák az ITER finanszírozásával kapcsolatban. Ezzel egyáltalán nem vagyok elégedett. Ez nem Francesca hibája, ez az ITER problémája. Általánosságban szóval azt hiszem, hogy Francescával meg fogunk tudni egyezni, apró kis finomításokra lehet csak szükség. Köszönöm, kedves kollega, Andrásen asszony következik, parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót, köszönet az előadónak a jelentésért. Támogatni szeretném azt, amit Bokros úr mondott, úgyhogy nem ismételném meg, amit mondott. Az egyetlen dolog az, hogy a 3%-os növekedési elvárásai még mindig túlságosan magasak. Egy-két megjegyzést azért engedjenek meg. Az első az, hogy nem igazán tetszett az az érvelés, ami arról szólt, hogy a dasz mi a helyzet. Ez nem azt mutatja, hogy nem voltunk képesek ezeket a... It is showing that the member states cannot absorb a RAL vonatkozásában az elkötelezettségeinket tiszteletbe tartani. Gyakorlatilag erre kellene először gondolnunk, amikor a költségvetést készítjük, és szerintem erre nem figyeltünk oda, sőt, jelentősen torzult ez a dolog. A második dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy szerintem a jelentés egyáltalán nincs a realitások talaján. Aztán ami az 53-ast illeti, hogyan kritizálhatja az előadó azt, hogy a bizottság úgy döntött, hogy nem vesz semmi programot be a sport vonatkozásában? Hát nagyon sajnálom, de a sport a válságos időszakban az EU számára nem prioritás. Úgyhogy ebből kiindulva, ebből a példából kiindulva, úgy gondolom, hogy messze van a realitásoktól ez a költségvetési bemutatás. Köszönöm szépen. Helga Trüppel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Franceszkának az elvégzett munkát. Ő úgy értékeli a dolgokat, hogy az Európai Bizottság által javasolt kifizetési szint a plusz 4,9% ez a minimális növekedés, amelyet el kellene érni a korábbi elkötelezettség, kötelezettségvállalásainknak köszönhetően. Úgy látom, hogy itt van egy konfliktus a frakciók között, hogy ez már eleve magasa vagy nem. De ismerjük Lewandowski, tudjuk, hogy Lewandowski nagyon óvatos ember, ebben a kérdésben, a költségvetés növelésével kapcsolatban, és ez azt tükrözi vissza, hogy az Európai Bizottság és a biztosok megértették, hogy ha tényleg azt tesszük, amit tennünk kell, mert legalábbis a tanács és a parlament megegyezett ebben, erre a pénzre szükség van. Azt gondolom, hogy a parlament szerepe az, hogy most ne a tanács 3%-os növekedésére essen vissza, vagy még alacsonyabb növekedésre, mint ahogy Andersen asszony ezt mondta, sokkal inkább arról kell beszélnünk, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a politikáinkat, amelyeket vállaltunk, vagy a feladatainkat el tudjuk végezni. Ezért én azt javaslom, hogy a frakciók támogassák Francesca álláspontját. Stratégiai hiba lenne most visszatérni az európai visszatérni a tanácsálláspontjára, mert ezzel feladnánk az érdekeinket, a, a, az álláspontunkat, és a célunk pedig az, hogy jobb eredményeket szolgáltassunk, teljesítsünk a polgárok számára. Tudom, hogy nehéz lesz ez a harc, de hogyha most már, már most feladjuk, az nagy stratégiai hiba lesz. Ami a prioritásokat illeti, nos, én ugye zöld képviselő vagyok, és mindig azt mondtam, hogy én nem támogatom a kifizetési összegeket akkor, hogyha ezek nem konkrét eh, célokra eh, fordulnak, és hogyha ebben nem látom a fenntarthatóságot, a gaz, az ökológiai fenntarthatóságot és a szociális integrációt. Hogyha rosszak a célkitűzések például a mezőgazdaságban, ahol is számunkra nem megfelelő módon költik el a pénzeket, de minden esetre ezeket a pénzeket a jobb, fenntarthatóbb fejlődésre szeretnénk fordítani. Ami Francesca javaslatait illeti, én nagyon sok jó célkitűzéseket tartalmaz, és az EU 2020-as célkitűzések közül is jó párat, és azt, azt az átalakulást, ami a klímaváltozással, az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal függ össze. Egyes megközelítéseket az 1B fejezetből hiányoltunk, ezt jobb lenne erősíteni. És most a kritika. Mi az, amit sajnálatosnak tartok, és ez nagyjából összefügg azzal, amit Haglund úr mondott, az Európai Bizottság nukleáris energiát támogató politikájának és ezt ennek a túlfinanszírozásának a kritikája teljes mértékben hiányzik a javaslatból. Ez politikai hiba számomra, ez nem kiegyensúlyozott megközelítés. Az ennek köszönhetően az Európai Bizottság eh, bizonyos kutatási tevékenységeket is csökkenteni fog, vagy erre fordított pénzeket is csökkenteni fog, ez teljesen rossz és helytelen megközelítés. Ez, ebben a eh, szempontból kritizálnám Francesca jelentését, de általánosságban véve eh, támogatjuk a jelentést. Köszönöm. Köszönöm, Hága. Vógen úr következik. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Én is csak üdvözölni tudom Francesca jelentését. Nem volt könnyű dolga. Ilyen nehéz pénzügyi helyzetben erről a témáról írni. Tudjuk, hogy a tagállamok mennyire ellenállnak a bizottság költségnövelési javaslatainak. Azt is tudjuk, hogy a tanácsban a tagállamok elsősorban a növekményre koncentrálnak, a mögöttes tartalomra nem. Egyes tagállamok már a három oldalú tárgyalások során is rahúz ragaszkodnak, hogy fagyasszuk be a költségvetést 2,7%-os inflációs rátával esetleg kiegészítve, de akár a 4 egész egy hány tized százalékot is elfogadnak, legalábbis úgy érzem. Nekünk a parlamentnek és költségvetési bizottságnak azt kell eldöntenünk, hogy a 4,9 százalékért mennyire keményen fogunk harcolni, ha keményen harcolunk, hogyan, mivel, milyen eszközökkel, milyen fegyverekkel tehetjük ezt meg, hogyha a csökkentéseket elfogadjuk, akkor döntsük el, hogy hol, mikor és mennyit, például Eh, úgy, mint tavaly, amikor mindent csökkentettünk egy kicsit, vagy inkább megvizsgáljuk a prioritást, és a legfontosabb sorokat nem csökkentjük, hanem talán a kevésbé fontos projektek esetében eh, fogadunk el csökkentéseket. Szerintem nem elfogadható, hogy fűnyíró elvel dolgozzunk, eh, hiszen vannak programok, szakpolitikák, amelyek fontosabbak másoknál, Szerintem egy ilyen differenciált megközelítést kellene alkalmaznunk. Mik a prioritások? Nos, többen beszéltek már erről előttem. Vannak aggodalmaim fenntartási a bizottsági javaslata kapcsolatban eltérnem. Például az Európai Bizottság 100 millióval csökkenteni a palesztin eh, programot ahogy azt tavaly tettük. Szerintem ez óriási hiba lenne, főként, mert most végre a Hamas és Fatah közötti megállapodás, meg kibékélést követően javul a helyzet Palesztinában, szerintem 100 millió euróval csökkenteni a palesztin programot óriás hiba lenne. Az is hiba lenne, hogyha az új szakpolitikai területekre nem költenénk eleget, mert pedig a sport megjelent a Lisszaboni szerződés értelmében az uniós kompetenciák között. A sport nagyon sok mindenki számára nagyon fontos, jó lenne ehhez megfelelő forrásokat rendelni, hiszen a jelenlegi program befejeződik. Tehát, hogyha új hatásköröket kapunk, ehhez új pénzeket kell rendelni. Végezetül a parlamentnek és a bizottságnak kell, hogy legyen egy átfogó stratégiája, határozzuk meg, hogy mik a legfontosabb eh, programok, és legyen egy eh, tárgyalási stratégiánk a, tá- eh, a trialógusra is. Köszönjük, James Ellis következik. Ó, köszönöm, elnök úr. Uh, Három rövid megjegyzésem lenne. Először is úgy érzem, hogy ebből az eszmecseréből hiányzik valami fontos elem, az unió Amerika és a globális pénzügyi helyzet tekintetében Amerika trilliónyi hiányról beszél a Tea Party jobbos sok sajátos költségvetési javaslatokkal állnak elő, a kínaiak pedig az eurókötvényeket felvásárolva finanszíroznak minket, amikor óriási hiányt halmozunk fel. Ezt akarjuk valóban? Európa 2020-ról beszélünk, szeretnénk azt, hogy Európa 2020-ra kínai kézben legyen az európai kötvényállomány, az kínaiak finanszírozzák a mi hiányunkat, vagy inkább összeszedjük magunkat, és megpróbáljuk egyensúlyba hozni az európai költségvetést, ahogy azt az uniós tagállamoktól, az európai országoktól is várjuk. Tehát ami a kötelezettségvállalásokat illeti, sok tagállam vállalt kötelezettséget, de mivel nincs pénzük, ezért ezeket csökkenteni kell. Nos, joggal mondják azt, hogy igen, kötelezettséget vállaltunk erre vagy arra, de hát ez ezekkel rendelkezünk-e megfelelő forrásokkal, elegendő pénzzel arra, hogy álljuk a szavunkat. Néha sajnos előfordulhat az, hogy nem. Most először próbálnak csökkenteni bizonyos költségvetési sorokat a bizottság javaslat alapján, erre reagálnunk kell méghozzá pozitívan. Hogyan? Olyan munkadokumentumokat hiányolok, amelyek segítenék a munkánkat, hogy valóban lássuk, értsük, hogy miről is beszélünk. Két dokumentumról gondolok itt elsősorban. Goran Ferms beszélt arról, hogy mik a stratégiai prioritások. Nem lehet minden egyformán fontos, súlyozni kell. Bokros úr is említette, el kell kezdeni eldönteni azt, hogy a parlamentnek ez fontos, ez fontos, itt és itt pedig csökkenthetünk. Az elmúlt pár évben mindig azt csináltuk ebben a szakbizottságban, hogy meghallgattuk a többi szakbizottság véleményét, mindenkinek volt valami fontos program, és a végén minden prioritássá vált. Tulajdonképpen nem ez a feladatunk, hanem nem a Költségvetési Bizottságnak az a feladat, hogy megmondja, ennyi pénz van, ennyit költhetünk, nos, ezt így költsük el. A 2012-es költségvetés esetében is így kellene eljárnunk. A tavaly év végén az elnökség és a Költségvetési Bizottság nem volt egy állásponton. Jó lenne, hogyha ez most másképp lenne. El kell döntenünk, hogy a rendelkezésre álló pénzeket mire költsük. Jó lenne, hogyha a koordinátorok ezt az eszmecserét az, ebben a szakbizottságban a felé terelnék, hogy stratégiailag gondolkozunk. A második dokumentum, amely valóban komoly hiányérzetet kell bennem, ez a negatív, úgynevezett negatív prioritásokkal kapcsolatban vártuk őket, azonban az előttünk fekvő dok- jelentés tervezett arról beszél, hogy tisztázza az Európai Bizottság, hogy mi lesz a negatív prioritásokkal. Nos, nekünk a negatív prioritások esetében azt kell mondanunk, hogy nos, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt a költségvetési sort nem tartjuk annyira fontosnak, itt csökkenteni kell. Persze ehhez kell politikai bátorság, ehhez kell, eh, hogy a sarkunkra álljunk, ezt várom önöktől. Köszönjük, James Kozlik úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék levonni egy tanulságot az elmúlt évekből. A 2011-es költségvetéssel, amikor foglalkoztunk, ugye 6%-os növekedést akart elérni az Európai Parlament. A médiában, nem csak Szlovákiában, az állt, hogy az Európai Parlament, illetve az európai képviselők megbolondultak. Ez arra utal, és tulajdonképpen ezzel Bokros Lajos véleményét szeretném támogatni. Nos, ez azt mutatja, hogy politikai szintet is figyelembe kell vennünk, nem csak a, nem csak a konkrét költségvetési szintet. Több mint 700 képviselőnk van, mindenkinek más elképzelése van a prioritásokról. Mindenki szeretné a saját prioritásait elérni, és annál nehezebb olyan álláshelyeket, illetve olyan helyeket találni, olyan posztokat találni a költségvetésben, amelyen lehetne csökkenteni. A kiadások növelése 3%-os, ez egy olyan küszöb, vagy egy olyan plafon, amely keretén belül a költségvetés mozoghat. Természetesen jó lenne csökkenteni, de a polgárok nem szeretik, hogyha érzik a csökkentéseket. A másik oldalon a költségvetési, illetve a pénzügyminiszterek az egyes tagállamok pénzügyminiszterei szeretnék csökkenteni a kiadásokat, de közben szeretnének minél többet megkapni az európai költségvetésből, ami a saját költségvetésükbe vándorolna. Ez ellentmondás, és a politikai akarat a csökkentés mellett van. A tanulság az az, hogy nem szabad túl magasra tenni az elvárásainkat természetesen nagyon fontos az európai politikák és célkitűzések finanszírozása. A polgárok elfogadják a csökkentést, a másik oldalon azonban az alapvető prioritások, amelyekben megállapodunk, ezeket, ezeknek a finanszírozás garantálni kell. Köszönöm szépen. Fernándes úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ö, üdvözlöm a jelentéstevő munkáját, és csak az ötös fejezettel kapcsolatban szeretnék ö, hozzászólni. A 71-essel kapcsolatban. Gracias. Mondhatnánk azt, hogy a pohár félig tele van, ne abból induljunk ki, hogy félig üres. Hiszen ennek egész különleges jelentősége van. Ami a tárgyalásokat illeti, és úgy gondoljuk, és azt fejezzük ki, hogy az Európai Bizottság és a tanács a munkáját elvégezte a csökkentésekkel kapcsolatban. Nos, mi nem ezt csináljuk. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy a biztosnak a javaslatait nem követjük, aki bizonyos növekedést szeretne elérni, és a parlament pedig megtakarító költségvetést kellene, hogy elkészítsen, és közben az eredeti tervekhez képest további csökkentéseket kell ezt közölni, tekintve minden mellett azt is, hogy milyen inflációra kerül sor, és mennyire sok új feladatunk van, akkor ezzel az egész új projektet csak gyengítenénk. Hogyha nem sikerülne ezt az egy százalékot valóban érvényesíteni. Mindazonáltal, tekintve, hogy a költségvetéssel kapcsolatban milyen új feladataink vannak, milyen kompetenciáink vannak, és tekintve a költségvetés struktúráját és a volumenét mindenképpen elérhető célokból kell kiindulni. A parlament elvégezte a feladatát, és a tanácsnak és az Európai Bizottságnak is el kell végezniük a feladatukat, annak érdekében, hogy az aktuális helyzetnek megfeleljenek. Közben megtakarító költségvetést kell készíteni, de ezzel egy időben annak a költségvetésnek meg kell felelnie a kiválósági elvárásoknak, hogy a parlament valóban el tudja végezni a feladatait. Hogyha helytelenül készítjük el a költségvetést, vagy helytelenül hajtjuk azt végre, ez nem megengedhető. Ami pedig az alapelvet illeti, megfelelő összegekre van szükség ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk azt, amit az európai polgárok várnak tőlünk. Ezért köszönöm szépen ezt a jelentést. Ezzel a jelentéssel egy kis figyelmeztető lövést, figyelmeztető lövés dördül el a parlament részéről, mert lehet, hogy nem sikerült minden területen el elkész, megcsinálni házi feladatokat. Körán Ferm szeretne még hozzászólni. Elnézést, elnök úr, hogy még egyszer hozzá szeretnék szólni, de hát volt itt néhány pont, amelyben a kollégák hozzászóltak. Először is a gazdasági alakulást, fejlődést illetve. Én nem gondolom, hogy az, az csak a megtakarítás vagy a megszorítás az egyetlen kiút a válságból, mert ez növeli a kiadásokat részben a munkanélküliség miatt, stb. Nézzük meg az economist a Financial Times-t. Ők is azt mondják, hogy a túlzott megkötések, például Görögországban, Portugáliában sokkal nehezebbé teszik a helyzetet, és ezek az országok nem fogják tudni visszafizetni a hiteleiket. Úgyhogy az egyetlen kiút nem lehet a csökkentés a közkiadások csökkentése. Ennek, ennek az ellentétében hiszek. Azt hiszem, hogy vannak stratégiai prioritások, amelyek fontosak a gazdasági fellendülés szempontjából. Ez a beruházásokat, növekedést, munkahelyteremtést illeti. Ezekre európai pénzekre van szükség, ami a e, prioritásokat illeti. Erről beszéltünk természetesen, ehhez, erre nyitott vagyok, de azt hiszem, hogy azok, akik e, csökkentést akarnak elérni, azok nyújtsák be a javaslataikat. A, a, a teljes e, fűnyíró elvű csökkentés az a mi prioritásainkkal szembe megy. A fűnyíró csökkentés a fejlesztést is érinteni. Nagyon fontos stratégiai kérdéseket érintene. Úgyhogy ha a tanács kész arra, hogy csökkentéseket javasoljon a közös mezőgazdasági politikában, vagy a kohéziós politikai területeken, ezeken a területeken, ahol azt mondják, hogy na, ezek a programok nem működnek, beszéljünk ezeknek a csökkentéséről, akkor készítsék el a konkrét javaslatokat. Ők akarnak csökkenteni, akkor készítsék el a javaslatokat konkrétan. Ez nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bokros úr, szeretné folytatni ezt a dialógust? Hát nagyon sajnálom, elnök úr. Jörand Fern hozzám szólt, úgyhogy nincs választási lehetőségem, csak az, hogy válaszoljak. Hálás vagyok neki a gazdasággal kapcsolatos előadásáért. De nem hiszem, hogy itt és most kellene erről beszélnünk. Nos, csak hogy tisztázzuk a dolgokat senki sem azt akarja, hogy lineárisan csökkentsünk bárhol is. Úgyhogy kérem, ne értsen félre minket. Mi csak azt mondjuk, és talán utalhatok itt másokra is, akik hasonlóképpen szóltak, tehát pusztán azt mondjuk, hogy a 4,9%-os növekedés összességében nem lesz, le, nem lesz reális. Először is azért, mert az kormánya, például Svédország tiltakozik. Lehet, hogy azt mondja, hogy én nem értem a realitást. Talán jobban fogalmazna, ha azt mondaná, hogy én másképp értelmezem a realitást. De persze mindannyiunknak joga van a valóságot másképpen értelmezni, és itt nem a lineáris csökkentésekről szól, hanem, ahogy Alice úr is mondta, rá kell mutatni a pozitív és negatív prioritásokra. És persze ez elsősorban a Súr Bizottság feladata, hogy jobban mutassunk arra rá, hogy hosszú távon mire gondolunk. De mellett teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen magas szintű növekedés abszolút nem reális. És Ezt nem tudjuk elérni decemberig. Úgyhogy jobb, ha szembenézünk már most a realitásokkal, és stratégiai és taktikai szempontból is úgy formáljuk az elgondolásunkat, hogy többet érjünk el. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Nos, senki sem akar itt most előadásokat tartani ö, gazdaságtudományból másoknak, de nagyon érdekesnek tartom a politikai alapvitát, nyilván másképp és másképp látjuk mindezt. Ez így van. Most engedjenek meg néhány személyes megjegyzést, mielőtt még Francesca levonna a következtetéseket ebből a rendkívüli érdekes észmecseréből. Általában James Ellis módszertani ö, tanácsát követem, úgyhogy visszatérnék az Egyesült Államokra, mert Washingtonban jártam, ahol felvettem a kapcsolatot a kongresszussal is, illetve a Nemzetközi Valuta Alap gazda, gaz, közgazdászaival. Két dolog döbbentett meg. Először is a közgazdászok egyáltalán nem látnak világosan, a sötétségben tapogatóznak azzal kapcsolatban, hogy az ilyen jellegű politikának milyen lesz a következménye a fejlődő országokban. Nagyon megosztott a véleményük. Mindenki egyetért abban, hogy egyrészt kevesebbet kell költeni, csökkenteni a deficitet, csökkenteni az adósságokat, de ugyanakkor támogatni kell a beruházásukat a jövőben. Nos, ez mit jelent? A választásokat ö, illetően hol csökkentünk, hol növelünk, és egyáltalán hogyan időzítünk ezen a téren. Hogy kilábaljunk ebből a szigorított időszakból senkinek fogalma sincs erről. Ilyen helyzetben még egyetlen egy ország nem volt a világon, illetve pontosítok, voltak olyanok, amelyek néhány évvel ezelőtt így jártak, de még soha nem volt ilyen általános helyzet a teljes fejlett világban. Úgyhogy nem tudjuk. Ugyanakkor a második dolog, ami megdöbbentett, az az, hogy politikai szempontból gyakorlatilag az az elképzelés, hogy csökkentsük a deficitet, az adóságot, és spóroljunk. Pillanatnyilag az USA-ban a legnagyobb politikai vita a választási kampányra felkészülve jövő évre arról szól, hogy az elkövetkezendő tíz évben 4 millió milliárd dollár ö, megtakarítást kell ö, elérni, Obama elnök úr javaslata szerint, vagy 6 millió milliárd dollár ö, spórolásra van szükség, ö, a képviselőházból Ryan ö, elnöke javaslatát követően. Fantasztikus ö, ugye az USA, ahol a kollégám ö, költségvetési szempontból nagyobb hatalommal rendelkezik, mint az USA elnöke, mert ahogy önök is tudják, az Egyesült Államokban a költségvetés tervezet, amelyről vitatkoznak és szavaznak, az nem az a tervezet, amelyet az Egyesült Államok elnöke mutat be, hanem a képviselőház költségvetési bizottságának elnöke. Tehát ennek szellemében történik minden. És nagyon sok tagállamban ugyanez a helyzet. És úgy gondolom, hogy azok a kollégák, akik erre a politikai kontextusra utalnak, gyakorlatilag jogosan teszik azt, mert amikor elkezdtünk a tanácssal, illetve a költségvetési miniszterekkel tárgyalni, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy minden költségvetési miniszter minden tagállamunkban szinte megrögzölten csökkenteni akarja a kiadásokat. Ez persze nem azt jelenti, hogy követjük az elképzelésüket, de tudnunk kell, hogy ez az elképzelésük. Nos, ebből kiindulva szeretnék három ajánlást megismételni taktikai szempontból. Először. Politikai síkon. A tárgyalások, a viták során el kell kezdenünk küzdeni a kötelezettségvállalások terén, nem az előirányzatok terén. Emlékeztetnék arra, mert általában elfelejtik az emberek, hogy politikai szempontból gyakorlatilag a kötelezettségvállalási előirányzatok a fontosak, mert fizetni kell. Úgyhogy emlékeztetni kell a tanácsot, a médiát, a közvéleményt arra, hogyha az Európai Bizottság a kifizetési előrányzatokat növelni akarja, az azért teszi, mert kénytelen. És hát fizetni kell. Úgyhogy természetesen, ami a egy, tagállamok kincstárait illeti, illetve a nemzeti kincstárokat, amikor is a bizottság hozzájuk fordul, hogy finanszírozzák a költségvetést az EU-ban, számvevői szempontból gyakorlatilag a kifizetési előirányzatok a fontosak, de politikai szempontból a kötelezettségvállalási előirányzatok. Nyilván a kötelezettségvállalási előirányzatok szintén születik a döntés a jövő évre is. Ez nagyon fontos dolog, és érdemes emlékeztetni erre. Második ajánlás. mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a költségvetési miniszterek, és remélhetőleg, ideális esetben, a nemzeti vezetés is összehasonlítsa a nemzeti és az európai költségvetéseket. És pontosan ezért van az, hogy teljes mértékben támaszkodom arra, ami Francesca megközelítése volt az elején, hogy próbáljuk meg az európai költségvetési folyamatot az új európai fél évhez közelíteni, azzal egyeztetni, hogy megerősítsük a nemzeti költségvetéseket is. Ugyanis a nemzeti költségvetésekben is megpróbálják csökkenteni a kiadásokat, de vannak olyan kiadások, amelyek persze növekednek. És az európai költségvetésnek olyan az összetétele, amely teljes mértékben eltér a nemzeti költségvetésektől. Ott a kiadások több mint fele a működésre fordítódik, vagyis az állami alkalmazottakra. De nálunk ez csak 6 százalék. Gyakorlatilag a költségvetésünk lényege vagy beruházásokra, vagy gazdasági intézkedésekre fordítódik. Úgyhogy olyan fejezetek ezek, amelyek még a nemzeti költségvetésekben is kis csökkentéseket kell, hogy átéljenek, sőt, néha növekedést tapasztalunk itt. Ha a költségvetési minisztereket meg akarjuk győzni arról, hogy az európai költségvetésre másképpen kell tekinteniük ö, a nemzeti költségvetésekhez képest, akkor meg kell kérnünk őket, hogy ezt a gyakorlatot kövessék. Harmadik ajánlásom. Ez sem újdonság, de azt hiszem, hogy minden alkalommal emlékeztetni kell erre. Rá kell mutatni arra is, a tagállamok költségvetési miniszterei szemszögéből, hogy nem minden tagállam, de bizonyos tagállamok nagyon rosszul kezelték a pénzeket, elpocsékolták. És most kötelesek igen drasztikusan spórolni, de nem ezért kell az egész Európai Uniónak e, ezt megfizetnie. Ha egyes országoknak rendkívüli spórolásokra kell ö, szorítkozniuk, ez azért van, mert rosszul kezelték a pénzt, mert az ablakon dobálták ki a pénzt az előző évek során. Így aztán ezek az országok nem tudják finanszírozni a közösségi ö, költségvetést, viszont kell finanszírozni a közösségi költségvetést. Csak akkor tudunk ebből kilábalni, hogyha saját forrásokból finanszírozzuk a, a költségvetést mert ha ez nem sikerül, akkor a lehető legrosszabban ö, gazdálkodó országok ö, csapdájába esünk. Erre emlékeztetnem kell minden alkalommal, mert a tapasztalatok alapján a háromoldalú egyeztetések során, amit egyszer elmondunk, senki nem figyel, másodszorra megismételjük, akkor ugyan meghallgatják, de nem történik semmi, és amikor már harmadszorra is elmondjuk, akkor meghallgatják, negatívan reagálnak rá, és aztán, ha négyszer, ötször, hatszor elmondjuk, akkor talán pozitívan reagálnak rá. Végezetül, ami a taktikát illeti. Tavaly a tanácssal szemben ö, nem a szokásos taktikát követtük. Az, ahhoz képest, amit általában az, a parlament követ a költségvetési tárgyalások során. És én eléggé ö, hangsúlyoztam ennek szükségességét. Ennek az volt a lényege, hogy eléggé gyorsan mondjuk el, talán nem az első szavazás során, de eléggé gyorsan, hogy készek vagyunk a tanács számát elfogadni egy fillér hozzáadása nélkül. Ezért persze bizonyos politikai engedményeket tettünk. Hát sajnos ez a taktika nem vezetett eredményre. Most majd meglátjuk, hogy mit javasol az előadónk taktikai szempontból. De pillanatnyilag az év ezen időszakában, illetve a tárgyalások ezen stádiumában én inkább arra hajlanék, hogy az előző taktikára térjünk vissza, ez pedig a konfrontáció taktikája volt, mégpedig az éves költségvetés terén. Itt ugye a parlament számokat, prioritásokat fogalmazna meg, amelyek nem ugyanazok, mint amelyek a tanácsi. De akkor tudatában kell lennünk annak, hogyha a tanácsal szemben erősebbek akarunk lenni, akkor, ahogyan ezt már többen elmondták, képeseknek kell lennünk negatív prioritásokat javasolni. <clears throat> ha úgy tárgyalunk, hogy azt mondjuk, azt mondjuk, hogy minden egyes előirányzati sorban növelni akarunk, akkor nem igazán lesz erős az álláspontunk politikai szempontból. Ha viszont bebizonyítjuk, hogy értjük a tanács érvelését, akkor talán figyelembe vesznek minket de ugyanakkor ragaszkodunk mindahhoz, amit a lehető legfontosabbnak tartunk, tehát a jövő előkészítése, és a parlament prioritásait, illetve az új kompetenciák vonatkozásában, amelyeket az Európai Unió nekünk adott a Lisszaboni szerződés értelmében, ezzel szemben bizonyos növeléseket készek vagyunk finanszírozni bizonyos csökkentésekkel. Ha azt akarjuk, hogy a tanács meghallgasson minket, készeknek kell lennünk olyan sorokban elviselni a csökkentést, ami a tanácsnak fontos. Akkor meghallgatnak minket. Főleg azért, mert minden évben 6 vagy 7 tagállamban választások vannak. A statisztikák szerint. Jövőre például Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és más országokban lesznek választások hogyha ősszel például a parlament azt mondja, hogy ezen sorok esetében például ezek az országok mínusz 5, mínusz 10, mínusz 20 százalékos csökkentést akarnak, hát akkor mindenki felébred, és elkezd tárgyalni. Nos, hát ezt csak el akartam mondani. Nos, ezek után Francescáé a konklúzió joga. Bene, ringrazio tutti i colleghi perché come ho detto... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégáknak. Elmondtam már az elején, hogy ezt a jelentést természetesen ki kell egészíteni. Várom ehhez az önök módosításait, kiegészítéseit, ki kell egészíteni, teljessé kell tenni, és következtetéseket is le kell vonni. A következtetéseket a vita után természetesen, a módosításokat pedig várom a kollégáktól. Azonban egy tartalmi dolgot hagy tisztázzak. A szöveg lényegi részében egyetlen egy alkalommal sem fejeztem ki sajnálkozásomat amiatt, hogy hogy milyen növek, növekedésre került sor. Sőt, inkább miatt fejeztem ki a sajnálkozásomat, hogy egyes növekedések gyakorlatilag nem felelnek meg a céloknak. Nem egyszerűen mindezt a 2007-2013-as tervezésre lehet vissza, visszavezetni. A vitának a kiindulási pontja, illetve az álláspontunk kidolgozásának a kiinduló pontjának a lényege az, hogy a státuszkót elemezzük és értelmezzük. Először is ezeket ezeket a pénzeszköz, illetve előirányzat növekedéseket meg kell néznünk, elemeznünk kell, meg kell néznünk, hogy emögött politikai szándékok vannak-e, vagy egyszerűen csak olyan döntések, amelyek néhány évvel ezelőtt születtek. A különböző bekezdésekben különböző fontos pro programok vannak, energiaprogram, illetve egyéb pontok, amelyekben nem valósul meg az előirányzatok növelésé a 2020-as stratégia megvalósítása érdekében, sőt 2013-ban alulfinanszírozásra kerül sor bizonyos programok esetében a 2007-től 2013-ig tartó mm, mm, időszakon belül. Tehát tényleg nagyon-nagyon alacsony növekedések valósulnak meg, szinte homeopátik, homeopatikus kezelésről beszélhetünk itt csak. Korrekt módon ki kell, korrekt információkkal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy korrekt módon tudjuk elemezni a számokat. Tudjuk, hogy a számokkal mindent és mindennek az ellentétét be lehet bizonyítani. Természetesen a több éves kereten belül kell maradnunk, és meg kell értenünk, hogy az előző évhez képesti eltérések olyan eltérések, amely részben nem politikai döntésekre vezethetők vissza. Ez hatalmas nagy különbség hogy ez, hogy tulajdonképpen politikai döntésről van szó, vagy pedig egy korábbi adminisztratív határozat tiszta végrehajtásáról. Azonban már korábban a prioritásokkal kapcsolatban elmondtam a véleményemet, nem támogatom a fűnyíró elvű megközelítést, de azt sem támogatom, hogy mindent emeljünk Arról van szó, hogy az európai költségvetést eh, növelni eh, szeretnék egyesek egyszerű matematikai szempontok szerint. Na de hát ez nem egy európai megközelítés. Eh, stratégiai döntéseket kell hoznunk, ez a lényeg. A költségvetést arra kell használnunk, hogy ebből valódi eszköz legyen, olyan eszköz, amelyel az új fejleményekre lehet reagálni, kiindulva a 2020-as stratégiából hogyha a 2000 2006-2013-as kerete már finanszíroztuk volna a 2020-as célokat, akkor kérdés, hogy mit csinálunk az elkövetkezendő években. Nagyon hosszú időszak volt ez a tervezési időszak, ezzel a természetesen válasz, módosultak a helyzet, módosult a helyzet. Azóta válságra került, csoraválságból ki kell lábalni, természetesen ez nagyon sokba kerül, úgyhogy a finanszírozást rendelkezésre kell bocsátani ezen stratégia megvalósításához. Azonban ezt óvatosan kell tennünk, és teljesen világosan, nem lineárisan kell növelni, hanem stratégiai pontokat kiválasztani. 2012-re a legfontosabb célokat ki kell választani, amelyeket 2020-ra meg akarunk valósítani. Ugye kötelezettségvállalásokból és kifizetésekből áll a költségvetés. És természetesen, ahogy már elmondtam, a tagállami prognózisokat is figyelembe kell vennünk. A miniszterek tanácsában gyakran más álláspontot képviselnek a tagállamok. Tehát a tagállamok kezelik a költségvetés 80%-át, ezt ne felejtsük el. A negatív prioritások tekintetében is világos struktúrát kell meghatározni. A, mi a negatív prioritásokat illeti, ezeket nem szabad elfelejteni. Egyrészt ezeket szembe kell állítani a pozitív prioritásokkal. Nézzük az ITER programokat, programot. Az ITER-t, mint nagyon vitatott pontot vettem fel a tárgyalásokba, amely tárgyalásokat majd a háromoldalú egyeztetés során folytatnunk kell. Nagyon világosan fogalmaztam. Trüppel asszony is elmondta, hogy ez egy nyitott pontja a jelentésnek, és ez még tárgyalásra kerülhet, vitatárgyát képezheti. Az Európai Bizottság javaslatát elemeznünk kell, el kell olvasnunk, a pénzügyi tervből kiindulva. Aztán a munkacsoportokban szeretném meghatározni a stratégiai prioritásainkat teljesen komolyan, eh, eh, az EU 2020-as célkitűzések keretében. Mit akarunk ezzel a költségvetéssel? És a tavalyi döntéseket se felejtsük el. Konkretizáljunk. Hogyha a 2020-as stratégiát csak a e, pénzügyi terv végére finanszírozzuk 2014-re, e, akkor ezzel az idő felét elpazaroltuk. Köszönöm szépen, e, Francesca, mondja az elnök. Akkor ezzel beszéltünk ugye a háromadal egyeztetésre vonatkozó mandátumról. Van egy kiegészítő anyag, amelyet május 23-24-re készít el Francesca. Május 24-ig várjuk délig a módosítások benyújtását, és a jelentést a Költségvetési Bizottságban június 15-én kell elfogadni, és júliusban szeretnénk ezt a plenárisan elfogadni, hogy a júliusi háromoldalú egyeztetésre elkészüljünk. Nos, azt javaslom, hogy a 8-as napirendi pontra térjünk rá. Haglund kollega fogja bemuta, Haglund kollega mutatja be az Európai Atomenergia Közösség nukleáris kutatás és képzési tevékenységre vonatkozó keretprogramját. Chairman, the idea is to present you... Köszönöm, elnök úr. Az Euratom keretprogrammal kapcsolatban az alapgondolatomat vázolnám fel. Az ITRE, az illetékes szakbizottság, a naptármenetrend kérdése még nem lezárt ügy, de június közepén kívánom végső formájában benyújtani a véleménytervezetemet, addig is beszéljünk erről. Ittre fogja eldönteni, hogy a finanszírozási problémát hogyan oldjuk meg. Ebből a szempontból érdekes téma ez. Egy olyan keretprogramról van szó, amely 2012-2013 éveket öleli fel. A jelenlegi szerződéses keretben ugyanis több mint 5 éves programról nem lehet szó. Tehát 2007-től kezdődik, és az év végén jár le, ez tehát a program kerete. Ez kiváló esély számunkra, hogy ismét hangsúlyozzuk, hogy úgy véljük, és remélem legtöbben úgy véljük, hogy a jelenlegi megoldás, amely értelmében az ITER és az Euratom terén semmiféle belelátásunk, rálátásunk nincsen, hogy mi történik, miközben a hozzá rendelt pénzeket nekünk kell jóvá hagyni. Nos, ez a megoldás szerintem nem fenntartható. Talán itt is újra érdemes felvetni azt, hogy nagyobb mértékű parlamenti ellenőrzésre tartunk igényt. We then come to, to the question of, of the redeployments for, for financing the reactor, in other words, the... Az ITER finanszírozásának a kérdése a legfontosabb, azaz honnan lesz pénz a reaktor működtetésére. 100 milliót és 2012-ben eh, hát és 360 milliót 2013-ban csoportosítan át az Európai Bizottság máshonnan. Ez a Francesca eh, által készített az előtárgyalt eh, jelentés egyik témája, illetve Reimer Bőge kollega több éves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásainak is a részét képezi. Francescával és Reimerrel próbálok majd egyeztetni, hogy ugyanúgy viszonyuljunk ehhez a kérdéshez, és a tanácsal, a bizottsággal ez alapján egyeztessünk, hogy tárgyaljunk. Ahogy azt említettem, nekem egyáltalán nem tetszik az, hogy az Európai Bizottság próbálja megoldani ezt a kérdést. az ITRE, az illetékes bizottság, mi csak véleményezzük ezt a témát. Jó néhány kérdésben ezért költségvetési bizottságként nem mondanánk véleményt, ha elsősorban a pénzügyi szempontokra kell, hogy koncentráljunk a szövegben. Ahogy az már elhangzott, tudjuk, hogy tavalyról rengeteg felhasználatlan pénz maradt az uniós kasszában. A bizottság bizottság és a tanács eh, ezzel az átcsoportosítással igen kreatív megoldást talált. Meggyőződésem, hogy ha megfelelő politikai eh, szándék eh, lenne, akkor a tavalyról megmaradt pénzeket másképp jól felhasználtuk volna. Mm, nyilván jó okok vannak rá, hogy miért nem ez történik, de igazság szerint, ha valamit nagyon akarunk, akkor azt meg tudjuk tenni. Szerintem a politikai szándék hiányzik. A hetedik keretprogramot áldozzuk fel az ITER oltarán és az Európa 2020-as stratégia szempontjából nézve ez egy borzasztó rossz megoldás, illetve hát elvi szempontból is rossz megoldás, hiszen nem így kell egy költségvetést működtetni, illetve a költségvetésre vonatkozó eh, társ döntéshozói jogkörünk eh, tekintetében is nagyon fontos, hogy eh, mivel mi nem adtuk a jóváhagyásunkat, így a tanács és a bizottság nem lett volna szabad, hogy egyáltalán ilyen javaslatot tegyen. Ebben a véleményben talán érdemes lenne arról is beszélni, hogy a jövőben megfelelően és egyértelműen körbe kerítsük eh, az erre fordítandó pénzeket, vagyis lehessen látni, hogy mit, mire lehet költeni. És akkor elkerülhetnénk az ehhez hasonló óriási politikai konfliktusokat, mert egy éve ülünk ezen a eh, témán, és eh, hát én nem látom még a fényt az alagút végén. Talán erre is érdemes lenne utalnunk. mivel nincs rálátásunk erre az egészre, nincs igazán, nem tekinthetünk a színfalak mögé, ITER és Euratom ügyben, csak a pénzt várják tőlünk, illetve a pénzre vonatkozó jóváhagyást. Nos, úgy tűnik számomra, hogy valós tanulmányt nem készít az Európai Bizottság, pedig ez év végén lejár az öt éves program. pedig hát mi szeretnénk, hogyha hát gyakorlatilag két hétben meg 2012-13-ra meghosszabbítják ezt az öt éves programot, mi pedig nem tudjuk, hogy mi történik, mire költik a pénzeket, illetve hogy ez valóban milyen hatást generált ez a rengeteg pénz. Szerintem eh, roppant érdekes lenne egy ilyen hatástanulmányt végezni, és eh, megnézni, hogy eh, milyen hat, valóban mit értünk el ezzel a rengeteg pénzzel. Dél-Franciaországban meg kell ezt az ITER reaktort személyesen látogatni. Szerintem már most kaptunk nagyon érdekes dokumentációt ezzel kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogunk megtudni majd amikor a küldöttségünk személyesen is láthatja, hogy mi folyik ott lent délen. Uh, in, in Japan, uh, only some months ago. Pár hónappal ezelőtt Japánban, és ez megint csak uh, újabb lehetőség arra, hogy az nukleáris biztonsági kérdéseket hangsúlyozzuk az Euratom keretprogramban azt hiszem, hogy a legtöbb Európai ez roppantú foglalkoztatja. Fontos, hogy a nukleáris biztonságra szálljunk megfelelő pénzeket, és ezt itt ebben a véleményben is lehetne, ebben a dokumentumban is lehetne ismét hangsúlyozni. Tehát ezek az alapgondolatok, amelyeket a szövegbe megpróbálok majd beépíteni, várom most az önök javaslatait Reimerrel, Francescával, biztos vagyok benne, hogy könnyen együtt tudunk működni. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy jobb megoldást találjunk a jelenleginél. Köszönöm. Merci, monsieur, monsieur le rapporteur. Alors, effectivement... Köszönöm, előadó úr. Nos, ahogy ön is emlékeztetett erre, tényleg a Költségvetési Bizottság delegációja Kadarásba látogat, eh, ahol most épül a kutatóközpontja az ITER-nek. Úgyhogy nyilván kapunk információt azon kollégáktól, akik a helyszínre utaznak néhány nap múlva. Másrészt a japán katasztrófa következtében az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a jelenlegi atomerőművek stressztesztnek kell, hogy alávetésre kerüljenek, hogy milyen ellenállóak akár az éghajlati, geológiai vagy emberi katasztrófa esetén, nyilván figyelembe véve a stressztesztek eredményét, fogjuk majd kidolgozni jelentésünket. Többen kértek szót, Derek Vogan úr is, akinek először megadnám a szót. Tessék, Derek! Yeah, uh, thank you, Chair, and, uh, could I... Köszönöm, elnök úr! Köszönöm Hugland úrnak is a bevezetőt véleményéhez. Először azt szeretném elmondani, hogy messze nem vagyok atomellenes. Mindig is hittem abban, hogyha alacsony karbontartalmú energiákat kell előállítanunk, minden rendelkezésre álló technológiát fel kell használni, de tartozik az atomenergia is. De, ahogy az előadó is mondta, az atomerőművek biztonságát mindenképpen biztosítanunk kell az EU-ban. Úgyhogy mindenképpen le kell vonnunk a közelmúlt Japán katasztrófájának tanulságait az atomerőművek biztonságát illetően, de ugyanakkor a munkatársak képzését illetően, illetve azt illetően is, hogy hogyan hívjuk fel a közvélemény figyelmét a különböző atommal kapcsolatos kérdésekre. Nos, az első mondandóm a következő. Legyenek hatástanulmányok a korábbi programok vonatkozásában. E, nyilván a következtetéseket le kell vonnunk ezekből, akkor vannak következményei ennek a költségvetése is. Tehát nagyon fontos, hogy legalább a hatástanulmányokat vegyük figyelembe, Úgyhogy szeretném, hogyha a közeljövőben ennek tükrében vizsgálnánk felül a döntést. Aztán, ami a költségvetést magát illeti hiszen mivel a Költségvetési Bizottságban vagyunk, talán ez a legfontosabb része a véleménynek, és a legérdekesebb is. A jelenlegi ö, több éves ö, pénzügyi tervben figyelembe kell ezt vennünk, és 2011-ben ö, le kell zárnunk az iter kapcsolatos ö, vitákat, és nyilván ennek hatása lesz a 2012-es költségvetésre is és nyilván a tárgyalásokat is be kell, el kell kezdenünk Francesca jelentésének tükrében. A bizottság közelmúltban megszületett javaslatát is láttuk, hogy a másokat hogy lehet felhasználni, és a 100 millió eurót az ITER finanszírozását tekintve a jövőben, és hát nyilván nem szabad elfeledkeznünk az aggájainkról sem. A 100 millió a keretprogram vonatkozásában rendkívül fontos, de ha ezt megtesszük, akkor nyilván elképzelhető, hogy a finanszírozással problémák merülhetnek fel a 2020-as célok elérését illetően. Úgyhogy nyilván ezt is figyelembe kell vennünk a tárgyalások során. Tehát szerettem volna csak erre rámutatni, és nyilván a 2012-es költségvetési tárgyalásoknak ez is részét képezi, ezt is nagyon várom, és Roglend úr véleményét. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. A Derek Ann Jensen következik. Köszönöm, elnök úr, a szót. Támogatom Kár véleményét természetesen, és csak azért kértem szót, hogy utaljak a Kadarásba utazó delegációra. Én vagyok a delegáció vezetője, Vactásszal, a Kókobuból, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság képviseletében, és az első ülése már tegnap sor is került szakértők jelenlétében, akik elmagyarázták a, a különböző műszaki ö, kérdéseket, illetve a bizottság képviselői a gazdasági részét vázolták fel a dolognak. Úgyhogy csak tájékoztatnám a Költségvetési Bizottságot arról, hogy nagyon komolyan gondoljuk ezt a kérdést. A szakértők gyakorlatilag nagyon sok további kérdést vetettek föl, amelyet megfogalmazhatunk majd, hogyha odaérkezünk, legyenek azok biztonsági jellegűek, amelyek nyilván további költségvonzattal rendelkeznek. És el kell mondanom, hogy a tegnapi első benyomásom az volt, hogy mindenképpen meg kell találnunk a módját annak, hogy az ilyen jellegű projektet megfelelő ö, keretek közé szorítsuk, mert elég magas a kockázata, és pénzügyi szempontból nem igazán tudjuk, hogy mit hoz a jövő. És hogyha más területeket nem érint, a hetedik keretprogram keretén belül, kutatási keretprogramon belül, akkor meg kell találnunk annak a módját, hogy az ITER projekt költségeit valahogy keretek közé szorítsuk. És ahogy Kárl is mondta, nem szabad elfogadnunk azt a tényt, hogy az ITER pénzeket a hetedik kutatási keretprogramból szerezzük. Nagyon érdekes lesz ez a látogatás, és minél többet hallok erről a témáról, annál érdekesebbnek tűnik számomra. Úgyhogy szeretném világosan megfogalmazni azt, hogy tényleg komolyan szeretnénk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Helga Trüppel. Yes, you will not... Nyilván nem lepődnek meg azon, hogy miután már 30 éve a zöld párt színeiben tündöklöm, e, ellenezzük ezt a javaslatot. Először is ez a program az Európai Bizottság egyértelmű nukleáris energia barát politikáját támogatja, és a nukleáris energiamentes Európát teljesen elfelejtje, elfelejti és olyan időszakban növeli a kiadásokat az ITER-re, amikor éppen az átálláson kellene gondolkodnunk, és arra kellene pénzt költenünk. A költségvetési megszorítás időszakában az Európai Bizottság további 1,3 milliárdot akar 2012-re, 2013-ra erre a programra szánni. Ezért ez nagy egyensúlytalanságot jelent, mert hogyha megnézzük a 2020-as stratégiát, a fenntarthatóságról, a, felúj, a megújuló energiákról, és aztán eh, kiveszünk 460 milliót a hetedik kutatási keretprogramból, ez számomra nagyon rossz döntés, és nem jó eh, irányba mutat, nem a kutatásra, az átalakulás felé, illetve az új technológiák felé. Másik oldalon természetesen el tudjuk fogadni a nukleáris biztonságba való beruházást, ez fontosabb, mint bármikor is volt. Azt hiszem, hogy Derek mondta azt, hogy a kockázat elemzés nagyon fontos, és azt hiszem ön elnök úr is ezt mondta. Azonban tegnap azt hallottam, hogy Ötinger biztos és a bizottsági kollégium már most kezd visszalépni, azzal vonatkozóan, hogy mennyi, milyen mértékben értékelik a kockázatokat. Úgyhogy ezért én itt hezitálok, és nyilván önöket ez nem lepi meg, de a zöldek megközelítése a következő átalakulásra van szükség. A másik dolog pedig az, hogy mi? pénzek külön elkülönítésével kapcsolatban e, mi a helyzet? teljesen világossá kell tenni, hogy világos elvek alapján kell az ITER költségvetését meghatározni. Ez azt jelenti-e vajon, hogy tényleg mindenki támogatja ezt, vagy vagy egyszerűen egy olyan dologba ruházunk be, ami már önmagában egy romhalmaz én azt szeretném megtudni a kadárási látogatás után, hogy valóban hogy néz ki a helyzet, mik a valós információk a témákkal kapcsolatban. Kavályó asszony. Um, thank you very much. Uh, Köszönöm. Elnök úr. Köszönöm én is az előadónak ezt kiváló ötleteket, amelyeket felvezetett. Szeretném hangsúlyozni az ITER projekt fontosságát. Alternatív energia eh, előállítás formákat kell keresnünk, amelyek megfizethetőek, környezetbarátak, Tehát a cél az, hogy a hagyományos atomenergiához képest olcsóbb, környezetbarátabb energiatermelési módokat találjunk, ezt célozza az ITER. Ez a legnagyobb nemzetközi program, amelyet létezik, Európa vezeti ezt, ami a nemzetközi partnereinkkel szemben is megerősíti a helyzetünket. Az ITER projekt fontosságát tehát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ugyanakkor jó néhány hibát követtek el az iter kapcsolatban, főként a résztvevő országok eh, túlköltekezéséről beszélhetünk, illetve az egész projekt irányítása nem volt megfelelő, ezen változtatnunk kell, meg kell eh, bizonyosodnunk arról, hogy új irányítási formákat vezetnek be. Ami a költségvetést illeti. Egyetértek azok azokkal, akik előttem azt mondták, hogy a hetes keretprogram nem szabad, hogy háttérbe szoruljon az ITER miatt. A hetedik keret, kutatási keretprogramban eh, van jó néhány igen fontos um, programunk, például a megújuló energiaforrások terén, ami az európai versenyképességre igen komoly kihatással lehet. Ezért valami olyan megoldást kell találnunk a tanácsal és a bizottsággal, amely megfelelően kezeli az ITER finanszírozását, anélkül, hogy a kutatási prioritásokat a hetes keretprogramban a háttérbe szorítaná. Nem lesz ez könnyű, de meg kell találnunk ezt a megoldást. Köszönöm, Reimer Bőge következik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Háglund úrnak, hogy bemutatta bemutatta ezt a jelentést, és elmondta, hogy milyen gondolatokat szeretne ebbe belefogalmazni. Tegnap az előkészítő ülésen a e, kádárási utazásról is beszéltünk. Hát el kell mondanunk ezzel kapcsolatban, hogy az ottani előadás a két főtitkár részéről, az Európai Bizottság részéről, e, illetve három kutató részéről számos új kérdést vet fel. Remélhetőleg a delegáció majd az utazás után ezekre a kérdésekre képes lesz válaszolni. Hogy hogyan lehet ezekkel a tudományos szinten nehéz kérdésekkel politikailag megbirkózni. Ne felejtsük el azt sem, hogy a kutatói közösség az ITER-rel kapcsolatban, a magfúzióval kapcsolatban nagyon megosztott. Emiatt nagyon nehéz politikai helyzetben vagyunk. Ezzel egy időben az is igaz, hogy az iterről magáról beszéljünk, egyéb döntésektől függetlenül, amelyek, a, amelyeket korábban megpróbáltunk megoldani. Azt gondolom, hogy tovább, is, tovább beszélnünk kell erről a kérdésről a tanácssal, a bizottsággal, az ITER példáján világossá kell tenni, hogy ez nem működhet, hogy a parlamentre nyomást gyakorolnak azon, amiatt, hogy például 2010. július 12 miatt amikor is a tanács és a bizottság megerősítette az iterrel kapcsolatos elkötelezettséget, nos, hogy tehát nemzetközi kötelezettségeink vannak, és ezek 6,6 milliárd eurót tesznek ki. A költségvetési hatóságnak, költségvetési szervnek kell itt felemelni a hangját. Vannak egyéb politikai területek is, például Ferrero Waldner reszortjában, amikor a nemzetközi donor konferenciák előtt, ami a negyedik fejezetet érinti Palesztina és egyéb kérdésekben, minden nagy konfliktus előtt, minden nagy nemzetközi ígéret előtt, mindig meghallgatott bennünket, és az Európai Bizottság, illetve a fő igazgatóságok egyeztettek az Európai Parlament szakbizottságaival, hogy meddig mehetnek el az ígéreteikkel. És ezzel egy időben megvolt a lehetőség arra is, hogy a parlament jelentéstevői részt vegyenek a donori konferencián. Jó lenne, vagyis hát sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság elfelejtette már ezt a megközelítést, és jó lenne, hogyha visszaemlékezne erre, mert nem jó az, hogyha folyamatosan kész tények elé állítanak bennünket. Ezzel egy időben az eljárás végén, most nem akarok természetesen elébe menni annak, hogy az elkövetkezendő hetekben mi mindent kell eldönteni, ezzel a projekttel kapcsolatban. Ennek hatalmas nagy kihatása van. Kál is elmondta, hogy az a vita, amelyet a Súra Bizottságban folytatunk a kompromisszumos módosításokkal kapcsolatban, hogy a körülhatárost, a körülhatárolást hogyan lehet úgy alakítani, hogy bizonyos prioritásokat megvalósítsunk, miközben másokat sem veszélyeztessünk. Ez nagyon fontos pont. Ezzel egy időben azt is tudjuk, hogyha új ö, szükségletek merülnek fel, akkor mindig mindig, ez, ez érint mindig bizonyos költségvetési sorokat, de azt nem engedhetjük meg, hogy ez más programok kárára valósuljon meg. Összességében én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nyugodtan, higgadtan gondoljuk végig, hogy nem lehet-e valami alternatív finanszírozást találni és az elkövetkezendő időszakokban még várnak ránk költségvetési módosítások, ugye? Ebbe most nem akarok belemenni, de hogyha a nyomás folytatódik, ha gyors megoldásokat várnak tőlünk, akkor tisztázhatnánk esetleg azt is, hogy ebben az aktuális helyzetben a többi donornak is ki kell állnia a az ígéreteik mellett az iterrel kapcsolatban. Közben előfordulhat, hogy ott bizonyos késedelmekre kerül sor, és aztán meglepetésszerűen elénk állnak bizonyos finanszírozási követelésekkel. Japán bejelentette, hogy bizonyos problémáik merültek fel a szállításokkal kapcsolatban. Természetesen továbbra is kiállnak a projekt mellett, de ne felejtsük el, az, hogy 2008-ban például az Egyesült Államok volt nehéz helyzetben, és a kongresszus döntésére, és döntésére egy időre meggondolták azt, hogy felfüggesztik a programban való részvételüket. Ne felejtsük el, hogy a következő pénzügyi terv is vár bennünket, nem engedhetjük meg magunknak, hogy felégetünk magunk mögött minden hidat. 2011-ben igyekeztünk minden célnak megfelelni, és minden feladatot teljesíteni, és úgy kell a finanszírozást megtervezni, hogy ez 2020-ig valóban fenntartható legyen. Köszönöm, Reimer. Annyit szerettem volna még elmondani, hogy biztos vagyok benne, hogy a kadárási delegációnk a legmagasabb szintű illetékesekkel fog találkozni francia részről, akik kezelik ezt az ügyet, Bernard Bigóval, a, az, az Atomenergia Bizottság általán főtitkárával, és ami Franciaországot illeti, az programot illeti, ő az, aki folyamatos kapcsolatban áll a japánokkal, akik nek Franciaország ugye szakértőket is küldött eh, a fukushimai problémák megoldása eh, érdekében, és, eh, és ez az a hatóság, amely Franciaországban felel a, például a francia részről felel a Csernobili kármentesítés bizonyos feladataiért. Itt egy különböző egyéb kérdések merülnek fel, Ezekre megpróbáljuk a lehető legjobb válaszokat megkapni, és ezek alapján választ ad erre a kérdésre majd a jelentéstevőnk. Arglond úrtól kérdezem, hogy szeretne -e következtetéseket levonni, megjegyzéseket tenni? Think, uh, good... Elnök úr, azt hiszem, hogy ez kezdésnek kiváló eszmecsere volt. Természetesen feljegyeztem a kollégák becses véleményét, és ennek alapján elkészítek majd egy szövegtervezetet. Biztos vagyok benne, hogy sikerül majd a többség támogatását elnyernem. Így fogom alakítani a szöveget, ezen a ponton nem maradna a mint hogy köszönet mondjak a kollégáknak. Köszönjük az előadónak, mondja az elnök, és gratulálok is önnek, mert... De la commission principalement az illetékes bizottság munkáját megerősíti a parlamenten belül, ez pedig nem más, mint az ITRE bizottság. Azonban ők még nem döntöttek az időpontokról sem, sőt nem jelölték ki az előadót sem. Nos, az előzetes elképzelések alapján, amit tudunk az ITRE munkájáról, a következőképpen alakulnának az időpontok, tehát lényegre törőbb eszmecsere május 23-24-én a jelentéstervezetről, Aztán június 14-16-án az írásbeli anyag megvizsgálása, 16-a körül a módosító indítványok beadása, mi július 12-én, 13-án tudnánk elfogadni a tervezetet itt a Kóbuban, és aztán attól függően, hogy az, az itre hogyan ö, szavaz, meglátjuk, hogy hogyan tovább. Nos, azt javasolnám, hogy akkor most térjünk vissza a 4-es, 5-ös napi rendi pontjainkra. A 2 2011-es számú költségvetés módosítás tervezet, ahogy ezt a korábbi ülésen is bejelentettük, az Európai Bizottság tervezetéről van szó, mert sajnálatos módon megint csak néhány tagállamot kell támogatnunk, akiket érintett az éghajlatváltozás, Szlovénia, Horvátország és a Cseh köztársaságról van itt szó. Előadónk Szidónia Jedenjovszka nincs itt, úgyhogy Reimer Bőgének adnám meg a szót, aki a társ előadója ennek a témának. Egyszerűen csak annyit engedjenek meg, hogy elmondjak, hogy tekintettel a három oldalú egyeztetésre a tanácssal, a magyar elnökséggel és a bizottsággal, ahol is az egyes számú költségvetés módosítási tervezetről volt szó, illetve arról, hogy hogyan finanszírozhatjuk a támogatást az árvíz sújtotta országokat, Magyarországot és Lengyelországot, ez ugye tavalyi árvíz károsodás, kár volt. A tanács megegyezett abban, hogy nem igazán szokásos eljárást kövessünk a negatív tartalékokért, és elmondtuk, hogy a negatív tartalék korlátozott lehetőség 200 millió euróra terjed csak ki, és hogy az egyes számú és módosítási tervezetben már szinte teljes mértékben felhasználtuk ezt a 200 millió eurót. És ezen eljárás alkalmazása az év végén gyakorlatilag olyan döntést igényel, ami csak eltolódást következete, köve, eltolódásnak következtében jött létre, hogy milyen új pénzeket tudunk előállítani. A költségvetés belső átszervezése során, talán ugyanazon fejezeten belül, vagy egy másik fejezetből. Nem tudtuk meggyőzni a tanácsot, Közben zöldet adtunk az egyes költségvetés módosítási tervezetnek, és hát ahogyan ezt előre is láttuk, a tanácssal szemben ugyanaz a probléma. Hiszen megint árvizek következtek be, és megint csak közösségi forrásból kell segélyeket biztosítanunk, ez alkalommal Szlovéniának, Horvátországnak és a Cseh köztársaságnak. Az Európai Bizottság új pénzeket javasolt, és jelenleg a tanács nem igazán támogatja ezt a megoldást. Ugyanis a tanács azt a megoldást támogatná, hogy inkább átcsoportosítsunk várjuk a tanács döntését, mégpedig május 23-ára. És azonnal el kell tudjuk fogadni ezt követően a saját álláspontunkat. Hasonlóképpen ugyanilyen problémával kell szembenéznünk más költségvetésmódosítások esetében is, amelyek most folynak. Pillanatnyilag csak eszmecseréről van szó, információcseréről, a lényegi vitát majd később is lefolytathatjuk a jelentés készítő javaslata alapján egy másik ülésen, illetve azok alapján, amelyet a tanács álláspontjáról megtudunk. Reimer, elmondanád, hogy te hogyan látod a kérdést? Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen nem kell mit hozzáfűznöm ehhez. Az ötös napi rendi pont az EU szolidaritási alapjának igénybevétele az áradások miatt Szlovénia, Horvátország és a Cseh köztársaság esetében. Most ez a jelentés, ennek nincsen probléma, ezt meg lehet oldani az Európai Bizottság javaslatai alapján. Azonban felmerült az a probléma, hogy a tanács csak és kizárólag a 2011-es költségvetés bizonyos pozícióival kapcsolatban mm, szeretne fellépni, és a háromoldalú egyeztetés során a parlamentnek meg kell határoznia, hogy milyen álláspontot képvisel a tanács álláspontját, a szokásos illetve a bizottság álláspontját a, a szokásos indoklásokkal, azzal kapcsolatban, hogy mennyiben használják ki ezeket a forrásokat, bizonyos összegeket miért nem használtak fel, hogy ezt hagyjuk-e, vagy pedig támogatjuk azt, amit a jelentéstevő is bemutatott, vagyis azt, hogy ezt a kérdést, ezt, fölteszünk egy kérdést az Európai Bizottságnak, hogy a hármas költségvetési módosítás sal miért nem kötötte össze azt a kérdést az aktuálisan finanszírozandó kérdésekkel? Ez a kérdés lesz majd, merül majd föl az elkövetkezendő időszakban, és azt hiszem, hogy május 24-én lesz ennek a megtárgyalása, és május 26-án van a módosítások benyújtásának a határideje, aztán utána a plenárison szavazunk erről, illetve a hármas költségvetési módosításról is. A kérdés az az, hogy az összegek, amelyekről itt szó van, Érdemes-e figyelembe véve az adott költségeket érdemese belemenni ebbe a vitába, és ragaszkodni az álláspontunkhoz, vagy valamilyen más megoldást érdemese választani. És a szolidaritási alap igénybevételéről szóló döntés, tehát hogy ezt igen vagy nem, igénybe vesszük-e vagy nem, az mennyiben fogja az érintett országokat gyakorlatilag a kérdés túszaként kezelni. A többit most egyelőre hagynám. Az erre kapcsolatban már elmondtam, hogy az elkövetkezendő hetekben bizonyos kérdésekről intenzíven el kell gondolkodnunk, és a tanácstól itt lévő kollégák szorgalmasan írják el jegyzeteiket, ez azt hiszem, hogy azt is jelzi, hogy a jövőben nem lehet úgy kezelni a egyes alapok igénybevételét és költségvetési módosításokat, mint eddig. Köszönöm szépen Reimernek, mondja az elnök. Ezzel a hatos pontra is gyakorlatilag rátért Reimer. Ez itt eh, megint csak egy költségvetési módosításról van szó, a hármas számúról. Ez egy hagyományos költségvetési módosítás tervezi, tervezett. Ez lezárja az elegezendő, el, előző évet, és a költségvetési évből felmaradó többletet kezeli, eh, amelyek, amelynek a tagállamokhoz való eh, visszautalására kerül sor. Ez 4 milliárd 540 milliót tesz ki. Tavaly ennek a fele volt érvényes 2,2 milliárd, tehát most látjuk, hogy ez egy nagyon magas összeg. Ez a következővel lehet megmagyarázni. Egyrészt az árfolyamok változtak, a mezőgazdasági termékek árában ez nagyon fontos, ez körülbelül 185 millió eurót tesz ki, aztán a következő magyarázat azok a büntetések, amelyeket az Európai Bizottság vetett ki vállalatokra, 1 milliárd 280 millió euró összegben ez valódi nagy és fontos bevételi forrás, állandó bevételi forrás. A harmadik magyarázat pedig azt, hogy 2 milliárd 700 milliónyi előirányzatot nem használtunk fel. És az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot, a pénzügyi terv módosításával kapcsolatban az ITER finanszírozására vonatkozóan erről nagyon sokat beszéltünk, meg ma délelőtt is már beszéltünk, úgyhogy erre nem akarok kitérni. A 4,5 milliárdos többlet ebből magyarázható meg. A következő ülésünkön el kell fogadnunk egy elvi álláspontot politikai szinten összekapcsoljuk-e az új szükségleteket, amelyek például a szolidaritási alappal kapcsolatban merültek fel, illetve ezeket a jelentős pénzeket, ezt a többlet összeget, amelyeket egyébként vissza kellene fizetni a tagállamoknak, a 2010-es rendszer szerint, vagy pedig nem kapcsoljuk össze ezt. Mit javasol Szidónia, a jelentéstevőnk? Jó lenne, hogyha a frakciók elkezdenének ezen gondolkodni, mert az június 11-14-ére várjuk a bizottság álláspontját, és beszélnünk kell a parlamenti, nemzeti parlamenti egy, képviselőkkel egyeztetnünk kell, és hát nagyon sok dolgunk van, sűrű a napi rendünk, úgyhogy valahova be kell zsúfolni majd ezt a költségvetési módosítási tervezetet, az erről szóló javaslatot, illetve szavazást. Ha nincs ezzel kapcsolatban hozzászólás, akkor az utolsó napi rendi pontra térünk rá, Kalfin, alelnök úr, az előadója ennek, az ő jelentése az EU-n kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségének fedezésére az EBB-nek nyújtott Európai Uniós garancia. Ha jól tudom, május harmadikán volt egy triló, egy háromoldalú egyeztetés, tessék, megadom a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Roppant intenzív párbeszédet folytattunk a tanácssal, harmadikán volt egy trialógus, ma délután lesz a következő forduló, és még egyet beterveztünk a Strasburgi hétre, jövő hétre. Azért olyan sűrű a naptár, mert ha lehetséges, szeretnénk május közepére megállapodni, mert a parlamenttől azt az információt kaptuk, hogy ez az a dátum, amire meg kell állapodnunk, hogy ha szeretnénk megfelelő mennyiségű időt adni arra, hogy a parlamentben és a tanácsban is elfogadjuk a végső szöveget a hivatalos közlönyben, ezt nyilvánosságra hozzuk, és az Európai Beruházási Bankban senki se kapjon infarktust. A legutóbbi ülésünk óta van néhány, beszámoltok néhány fejleményről. a harmadikai trialógus óta a tanács azt plafonokra vonatkozóan tett egy új javaslatot, a parlament minden régióra növelni kívánta a plafont, főként a földközi tengertérségére vonatkozóan a legfrissebb politikai fejlemények tükrében, ugye Észak-Afrikára gondolok itt. A tanács álláspontja az, hogy elfogadják az Észak-Afrikára vonatkozó plafon emelést, de a többi régió esetében e, ellenzik ezt. Egyelőre visszautasítják azt a javaslatunkat is, hogy a 140 milliót milliós uh, refloat, folyó összegeket használjuk erre a célra, illetve nem értenek egyet az indoklásunkkal sem, az új országok támogathatósági listájával kapcsolatban. Tehát számunkra az lenne előnyös, hogyha Észak-Afrikára koncentrálnánk egy milliárdos plusz plafonnal, és ezt hogy a következő pénzügyi keretben ne vegyék figyelembe. Ez tehát a bizot, illetve a tanács álláspontja. Még egy érdekes dolgot javasol a tanács, szerint a pénzt küssük bizonyos feltételekhez, tehát csak akkor, hogyha a politikai előrehaladást vagy reformokat érnek el, ami politikai szempontból nagyon szépen hangzik, de gyakorlati problémák sorát veti fel. Hogyan értékeljük ezt, hogyan, mit tekintünk politikai előrelépésnek, mit tekintünk demokratikus előrelépésnek, a bank honnan tudja ezt, hogy mikor folyósíthat, mikor nem ezért tehát még nyitott a plafon kérdése, mert szerettünk volna további pénzeket elkönteni ezen országok számára, főként a csatlakozás előtt álló országokra gondolunk, hiszen a mandátum végéig gyakorlatilag véget vetett ezeknek a pénzügyi műveleteknek a bank. A kondicionalitás, vagy azaz az a feltételekhez kötés kérdése igen kemény dió, hogyha teljesítenek bizonyos feltételeket, akkor kaphat zöld útat a, a folyosítás a beruházási banknál. Szerintünk ez nagyon problémás, hiszen ez azt jelenteni, hogy az Európai Bizottság a feltalmazáson alapul jogi aktusok értelmében eldönteni, tájékoztatni a tanácsot és a parlamentet, a parlament esetleg beúszhatná vészféket. Ez tehát a feltételhez kötés, a kondicionálás kérdése. Nehéz tárgyalások várhatóak, hiszen a keleti partnerség országaira vonatkozóan is ilyen feltételhez kötést vezetnének be és a többet többért elvet szeretné a tanácsba vezetni, tehát minél több reformot vezetnek be, annál több pénzt kapnak az Európai Beruházási Banktól. Számomra ez teljesen elfogadható abban az esetben, hogyha megtaláljuk annak a megfelelő mechanizmusát, hogy megfelelő feltételeket fektessünk, és ezeket objektívan értékeljük. Igaz ez a keleti és a déli partnerországokra is. A ez alapvetően egy jó elv lehet a fejlesztés politikai támogatásokban, ez a fajta kondicionalitás, eh, azaz, hogy kössük feltételhez azt, hogy utaljuk a pénzeket. Még egyszer mondom, politikailag nagyon ígéretes lenne ez, eh, de gyakorlati szempontból rengeteg problémát eh, okozhat, de a jövőben a szakpolitikánkat ez alakíthatja. Egy olyan mechanizmust kell azonban ehhez elfogadnunk, amely alapján objektívan eh, értékeljük, hogy ki milyen feltételeknek tett eleget. Ez talán a központi kérdés, amelyről folynak tárgyalások. A másik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz kapcsolódik, az úgynevezett eh, delegált aktusokhoz. Ebben az esetben mit jelent ez? úgynevezett regionális iránymutatásokat használna a bizottság, azonban a tanácsnak és a parlamentnek ezt be kell mutatniuk, és hogyha nem emeljük fel a szavunkat, akkor folytatódhat a folyamat, de ha igen, akkor át kell dolgozniuk. A bank, a bizottság és a tanács azonban nincs a mi oldalunkon, megpróbálnak kibúvót találni, és tegnap pontosan erről beszéltünk, hogy, hogy egy külön mellékletben fektessük le az általános feltételeket, ezt a társ jogalko együttdöntésben fogadjuk el, és a jövőben esetleg egy delegált aktussal legyen ez módosítható. Ez tehát szabad kezet adna a bizottságnak konkrét feltételek kidolgozása érdekében, ami minket politikailag ugye nem érdekel itt a parlamentben. Tehát az első a plafonok és a kondicionalitás, a másik a delegált, azaz feltalmazáson alapuló jogi aktusok, a harmadik pehé pedig eh, Fehér Oroszország, kérdése, amely most kis csillagjelölést kapott, az az egyelőre nem jogosult ilyen támogatásra, illetve eh, a tanács szeretné, hogyha az Izlandra vonatkozóan eh, törölnénk a lábjegyzetet, a Hollandia eh, és Brit és Nagy-Britanniával ugye van a nyugdíj alap probléma, ezért ezt lábjegyzetben jelölik, és nem minősül hivatalos tagjelölt országnak, csak akkor, hogyha Hollandiával és Nagy-Britanniával megnyugtatóan rendezik ezt a jelenleg is bíróság előtt lévő nem kis pénzről szóló ügyet. Szerintünk egyébként ez túlzás. Végezetül a mediterrán bankkal kapcsolatban a tanács igen határozottan ellenző javaslatunkat. Ez is megoldatlan probléma még tehát. És van néhány kevésbé fontos megfogalmazásbeli nézetkülönbség. Hogyan lehetne a fejlesztéspolitikára nagyobb hangsúlyt eh, fektetni, a projektek értékelésénél az emberjogi kritériumokat mi szeretnénk látni, a bank nem annyira. Mi azért mm, harcolunk majd ezekért a megfogalmazásokért. Végezetül a tanács nem támogatja azt sem, hogy bármilyen mechanizmust is javasoltunk, tehát hogy bármiféle mechanizmus legyen a bölcsek tanácsa által tett jelentés végrehajtásával kapcsolatban az az, hogy a két oldalú vagy több oldalú fejlesztés politikai segélyeket jövőben hogyan intézze az Európai Unió. Ez politikailag igen kényes kérdés, a tanács óckodik ettől, megoldatlan még ez, de jeleznem kell, hogy a tanács nem nagyon akar elmozdulni ez ügyben, igen komoly az ellenállás, és hogyha ez így marad, akkor el kellene gondolkodnunk azon, hogy mit tehetünk mi a parlamentben, hogy megoldjuk ezt a kérdést, amely számunkra fontos, és amely tehát a bölcsek tanácsának a jelentésével eh, kapcsolatban mit tegyünk, legkésőbb jövőre a parlamentnek el kell kezdeni gondolkozni 2013 utáni mandátumról, talán akkor majd eh, tisztában látunk. Így állnak tehát az ügyek a trialógusban, a oldalú tárgyalásokban. Mit várunk, mi az előrejelzés, ha a tanács aktív van tárgya velünk, akkor jövő hétre lezárhatjuk az egész dossziét. Ezzel kapcsolatban nekem vannak komoly fenntartásaim, vannak a kétségeim, hiszen jó néhány kérdésben igen távol állnak a harcálláspontok, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy közeledjenek az álláspontok, és vannak olyan kulcskérdések, amelyekben azt kell döntenünk, hogy engedünk-e vagy sem. Egyébként ezektől eltekintve eh, a szöveg már jelenlegi formájában is, még ha nem is tökéletes, a mi szempontunkból, de többé-kevésbé a parlament álláspontját tükrözi már jelenleg is. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollega. És gratulálok azért a módért, ahogyan ezeket a tárgyalásokat vezeti. Hát láthatjuk, hogy nagyon sok pontban még eléggé sok a nézeteltérés a tanácsal kényes kérdésekben. És különösen egyértelmű, hogy a hitelek politikai feltétele az EBB-nél pedig a támogatás az együttműködés keretén belül, a fejlődés támogatása új feltételekhez kötött, a, attól függően, hogy hogyan alakulnak az események az arab világban. Eddig ugye politikai feltételek voltak, meg voltak a megállapodások, és hát eddig nem igazán vettük ezt figyelembe. De világosra vált, hogy nagyon nehezen megvalósítható klauzák ezek. De a jövőben ö, idén is oda kell figyelnünk rájuk. Főleg figyelembe véve azt, ami most a mediterrán térségben történik. Nem kezelhetjük őket ugyanúgy a demokratizáló országok esetében, illetve azon országok esetében, amelyek viszont késlekednek mindenféle demokratikus formá terén. Eddig támogatásokat kaptak, például autoritánus rendszerek is, amelyek ezek segítségével megerősödtek. És aztán az adott vezetők húztak hasznot belőle. Ugye az Európai Beruházási Bank ö, hitelei másfajta jellegű támogatások, ezek nem segítséget, nem támogatások. A filozófia azonban eléggé hasonló. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog, és teljesen jogosan vetette fel többek között ezt is. Ami az események további alakulását illeti, lesz még egy másik ülés is, és figyelembe veszi nyilván a fejleményeket a stratégia kialakítása szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy ez megfelelően alakuljon. Hogyha más megjegyzés nincs, akkor ezzel köszönöm. És a napi rendi pontjaink végére érkeztünk. A következő ülésre május 23-án 15 órától 18.30-ig kerül sor, illetve 24-én délelőtt, ezzel lezárom a mai ülést, és néhány percre a koordinátorokat szeretném kérni, hogy maradjanak. Az ülést ezzel bezárom, és három perc múlva folytatjuk a munkánkat.